Il Presidente! Az elnök. Care cari Kedves kollégák, biztos úr, megnyitom az ülést. A napirendi pontok közül az első, a bizottság nyilatkozata, az E. coli baktérium okozta járvány kitörése az uniós tagállamokban címmel. Már is megadom a szót Tádi biztos úrnak 5 percre. Parancsoljon, biztos úr! Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm mindannyiuknak, hogy lehetőséget adnak számomra arra, hogy beszámoljak a legfrissebb fejleményre, az esetig a kóli járványkitörésével kapcsolatban. Komoly aggodalomra ad okot az, hogy ez a járvány eh, mekkora károkat, eh, eh, milyen mértékben terjed az európai népesség körében. Szeretném kifejezni az együttérzésemet a szenvedőknek és családjaiknak is. A helyzet azonban tovább alakul, több mint 1600 toxinus, toxikus elkóri megbetegedésről tudunk. A legfrissebb információk szerint a járvány mm, következtében 21-en vesztettek életüket Németországban, és egy ember Svédországban. Svájc is 15 megbetegedésről számolt be, Amerikában pedig négyről tudnak. Elsősorban Hamburg környékén eh, szedi eh, áldozatait ez a járvány, vagy eh, az ott élők, vagy a közelmúltban Hamburg környékén jártak, fertőzöttek meg. Mint ez az Európai Bizottság a járvány megfékezése érdekében merül fel a kérdés. Először is aktiváltuk a különböző illetékes versenykezelő hálózatainkat, amelyek az adatcserét szolgálják, és a gyors eh, reakció alapjait fektetik le. Szinte eh, naponta egyeztetünk az élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi szervezetekkel a járvány ügyében. Az intézkedések eh, azt szolgálják, hogy a már megfertőzötteket hogy kezeljük, illetve a járvány további terjedését megállítsuk. A gyors riasztási rendszernek köszönhetően igen jelentős adatcsere történt a tagállamok között. Rendszeresen frissítjük a tudományos elemzéseket, és ahogy a helyzet tovább alakul, egy közös megközelítést alkalmazunk, amely összehasonlíthatóvá teszi az adatokat, az ECDC, Európai Járványügyi Központ gyűjti az adatokat, és a az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatallal szorosan együttműködik, a tanácsokat pedig az Európai Bizottság honlapján minden hivatalos nyelven elérhetővé tettük. A kezeléssel kapcsolatban a bevált gyakorlatokat természetesen megosztják egymással a tagállamok, illetve a szakmai szervezetek. A római eh, élelmiszerbiztonsági referencia laboratórium eh, rekordidő alatt tenyésztettek ki eh, az e kólit, és 6 napról 48 órára csökkentette a tenyésztési időszakot, tehát a kimutatáshoz szükséges időt. Ezen kívül az Európai Bizottság minden nap frissíti a honlapján a vonatkozó információkat, arra kérem a képviselőket, hogy a tudományos alapon e, történő kommunikáció segítségével önök is segítsék e, az erőfeszítéseinket, hogy eloszlassuk az alaptalan félelmeket, az ügynökségekkel szorosan együttműködve az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzeti minisztériumokkal és ügynökségekkel kéz a kézben megállítsuk a járvány terjedését. Ehhez azonban arra van szükség, tovább folytassuk eh, a vizsgálatot, megtaláljuk, hogy mi okozta a járványt. Németországot a tegnapi egészségügyi tanácsülés során arra eh, kértem, hogy szigorítsa az intézkedéseket, annak érdekében, hogy minél hamarabb fényderüljön arra, hogy honnan indult a járvány, és emiatt hogyan állíthatjuk meg. Fontos, hogy megtaláljuk a probléma okát, a gyökerét, és így állítsuk meg a járvány terjedését az epidemiológiai szakértőiket, tehát járványügyi szakértőinket az EFSA-tól és az SCDC-től már elküldtük eh, Németországba. Vasárnap eh, már elkezdték a munkájukat, a német szerveket segítik a vizsgálatban, megpróbálják a szennyeződés forrását megkeresni. Ahogy önök is tudják, Eredetileg a német szervek azt gondolták, hogy a spanyol uborka a szennyeződés forrása, ezt azonban semmiféle vizsgálat ez idáig nem erősítette meg. Június 5-én vasárnap a német szervek az Európai Bizottságot tájékoztatták arról, hogy a járványügyi eh, vizsgálatok eh, alapján könnyen előfordulhat, hogy a szójacsira eh, okozhatja a fertőzést that is also on my mind, but then, uh, <laughs> the information was transferred. Ezt az információt. The information was transferred immediately. Az információt, ezt az információt minden eh, tagállamnak megküldtük a élelmiszer és takarmány gyorságálási rendszeren keresztül. Árgus szemekkel követjük a fejleményeket, és eh, az első adandó alkalommal meghozzuk a döntést, hogyha ezt a szója csírára vonatkozó gyanunkat bármiféle orvosvizsgálat, laboratóriumi vizsgálat megerősíti. Hiszen fontos, hogy a bakteriológiai elemzés által megerősített információkat közöljük, ha nem így járunk el, akkor az alaptalan, felesleges félelmeket gerjesztjük, ami óriási károkat okozhat az Európai Unió élelmiszeriparában. Ameddig folynak a vizsgálatok, körültekintően kell eljárnunk, nem szabad túl gyorsan, elhamarkodottan következtetésekre jutni. A gyanú felmerült, hogy a szója csíra felelős a fertőzésért, Azonban amíg laboratóriumi vizsgálatok ezt a gyanút nem erősítik meg, nem szabad felesleges félelmeket kelteni. Jól mutatja ez, hogy a tagállamoknak a korai figyelmeztető rendszerbe csak valós, megerősített információkat szabad betáplálni, hiszen ha nem így el, az nem szolgálja a célját. A belső piac eh, érdekében így kell eljárnunk, és hogyha ezt sikerül elérnünk, akkor levonhatjuk a tanulságokat ebből az élelmiszer válságból, és tovább javíthatjuk a rendszert, de úgy tűnik, hogy működik a rendszer, bár lehet rajta finomítani, és a felelősségünk az, hogy rugalmasan, ugyanakkor gyorsan és határozottan járjunk el, és a feleményekhez minél gyorsabban alkalmazkodva reagáljunk az ilyen incidensekre. A koordináció és az tájékoztatás a kulcsa annak, hogy hatékonyan tudjunk fellépni az ilyen helyzetekben, ezen a téren is le kell vonnunk a tanulságokat. Zárásképpen két dolgot hadd vesek még fel. Az első, bizonyos termékek betiltásának a kérdése, ismét hangsúlyoznám, hogy a járvány Hamburg környékére korlátozódik, ezért nincsen okunk arra, hogy európai szintű termékkorlátozással éljünk. Ennek fényében úgy véljük, hogy bármiféle termék európai betiltása aránytalan lenne. Végezetül eh, tudatában vagyok annak, hogy az európai gazdák, főként a zöldségtermesztőkre mekkora kihatással van ez a válság. Csolos biztos úrral tárgyaljuk jelenleg azt, hogy mit tehetünk az érintett gazdák megsegítésére. Az agrárminiszterek rendkívüli ülésére ma kerül sor az E. coli e, ügyében, és ahogy itt e, önökkel befejeztük az eszmecserét, egyből visszasietek Brüsszelbe, hogy a rendkívüli agrár tanácsülésén még részt vehessek. Ezen kívül a harmadik országokkal is kapcsolatban mondjuk, főként Oroszországgal egyeztetünk, és arra kérjük őket, hogy az aránytalan termék eh, tiltást, eh, import eh, tilalmat vonják vissza, hiszen közös célunk az, hogy a járványnak minél hamarabb véget vessünk, és elmondhatom, hogy az ilyen helyzetekben soha nem helyi problémáról, hanem mindig európai problémáról beszélünk, amelyre európai megoldásokat kell keresnünk. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Köszönöm azt is, amit elmondott. Most pedig a frakció képviselői következnek. Először Peter Lise kettő percben kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani Dali úrnak azért, hogy a páciensekre helyezte hangsúlyt, és erre ezt is kell tennünk. Több száz ember súlyosan beteg, Észak-Németországban az orvosok, az ápolók már teljesítőképességük határán küzdenek, 22-en meghaltak, és Luxemburgban azt hallhattuk, hogy a gazdasági károkat lehet enyhíteni, ezeket jóvá lehet tenni, viszont az emberi életeket nem lehet visszahozni. Tehát, hogyha nem tudjuk százszerzelékosan, hogy hol van a forrása a fertőzésnek, és a gyanú megvan erről, akkor igenis ezt nyilvánosságra kell hozni. Természetesen meg kell találnunk a fertőzés forrását, és úgy gondolom, hogy az EFSA támogatását üdvözöljük, illetve azt is, hogy nagyon sok szakértő dolgozik ezen a témán, és nagyon jó az, hogy az EU segít a forrás felderítésében, és jó az, hogy lázasan dolgozunk ezen. Természetesen német képviselőként nem mondhatom azt, hogy minden tökéletesen működik. A válságkezelésben voltak gondok, például a hamburgi egészségügyi szenátor már akkor bejelentette, hogy a spanyol uborka okozta a betegséget, amikor még nem tudták százszázalékosan ezt bizonyítani. Hamarabb tájékoztatták a közvéleményt, és csak egy fél nappal később az Európai Bizottságot, illetve a spanyol hatóságokat. Ez bizonyára nem volt rendben, és ezt mindenképpen meg kell vizsgálni, hogyan lehetne ezt a jövőben elkerülni. Mindenképpen arra kell koncentrálni, hogy ne azt nézzük meg, hogy most Spanyolországban vagy Németországban van-e a kórokozó, hanem inkább azt, hogy tényleg leküzdjük ezt a kórokozót. Biztos úr az elmúlt plenáris ülésen az antibiotikumok által kiváltott rezisztencia kapcsán elfogadtunk egy állásfoglalást. Az a probléma, hogy ez a kórokozó nagyon sok antibiotikummal szemben rezisztens, és ez egy nagyon régóta napirenden lévő téma, gyorsabban kellene eljárnunk. Lehet, hogy lehetne kezelni ezt a betegséget, ha nem lenne ez rezisztens ezen gyógyszerekkel szemben. Köszönöm, Lize képviselő úr. Kérem a kollégákat, hogy tartsák be a rendelkezésükre álló időt. Most Linda megkeven következik másfél percnál. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, igaza van, közegészségügyi problémáról van szó, mégpedig nagyon komolyról, és most arra kell koncentrálnunk, hogy meggyógyítsuk a betegeket, és megtaláljuk a forrását ennek a betege, betegségnek. De hosszú távon mit tehetünk annak érdekében, hogy ne forduljon ez elő újra? Néhány héttel ezelőtt találkoztam az amerikai felelősével az élelmiszereknek, és elmondta, hogy az Egyesült Államokban mi a helyzet a kolibaktériummal. Azt mondtuk, hogy az Európai Unióban ez nem igazán ö, rendszeresen ö, előforduló probléma, és most kitört ez a betegség. Úgyhogy fel kell tennünk a kérdést magunknak. Mi a helyzet a földművelési gyakorlattal? az intenzív gazdálkodással, a zöldségekkel, vagy az antibiotikumok használata az, ami az állatállományban ezt előidézte. Hogyha esetleg jobban címkéznénk az élelmiszereket, akkor jobban rámutathatnánk arra, hogy honnan származik a fertőzés. Tudom, hogy nincs itt a tanács ma, de a tanács ragaszkodott a származás megjelölésére a címkéken, úgyhogy remélem, hogy legközelebb odafigyelnek majd ezekre a vitákra is. Úgyhogy alaposan ki kell vizsgálnunk a hosszú távú célok érdekében ezt a helyzetet, és le kell vonnunk a következtetéseket, amelyeket aztán szakpolitikáinkban is tükröznünk kell. Sokan mondják, hogy túl sok a szabályozás, de felmerült bennem a kérdés, hogy gyakorlatilag a fogyasztó védelem is nagyon fontos kérdés, úgyhogy mindent ennek kell ö, ö, ez érdekében megfogalmaznunk. Úgyhogy foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel is föltétlenül. Köszönöm. Köszönöm szépen, McKeven képviselőasszony. Most Corinne Lepage kap egy percre szólt. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm, biztos úr, először is, hogy az áldozatokat és a betegeket említettem, mert először is természetesen rájuk kell gondolnunk. A gazdákkal együtt, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, és természetesen megértjük őket. Három gondolatot engedjenek meg. Először is a megelőzés elvét támogatjuk, úgyhogy ezt alkalmaztuk is, erről nem panaszkodhatunk. Természetesen a következményeket is vállalnunk kell. Péter Liza említette, hogy elsősorban az emberekkel kell gondol, foglalkoznunk, nem pedig a gazdasági kérdésekkel, mert sajnos, ha valaki meghal, az visszafordíthatatlan dolog. Visszatérnék arra, amit Linda McEwen mondott a nyomonkövetés fonással kapcsolatban. A címkézésnek egyértelműnek kell lenni, részletesnek tudnunk kell, hogy honnan jönnek a termékek harmadsorban. Rendkívül fontos kérdés, a lényege a kérdésnek. Mivel nem tudunk mindent, mivel nem tudjuk még százszázalékosan, hiszen nem tudhatunk mindent. Egyszerre nem kérdőjelezhetjük meg a döntéseket is, és várni is egyszerre. Úgyhogy mindenféleképpen az elővigyázatosság elvének kell itt érvényesülnie. Köszönöm szépen, Lőpázsa asszony. Nikolson képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék én is együttérzésemről biztosítani mindenkit, a fertőzötteket, akik életüket vesztették. Az ő életüket, őket már nem hozhatjuk vissza az életbe, de talán javíthatunk a dolgokon. Kár korán elhamarkodottan következtetéseket levonni, illetve félmeket kelteni. Értem azt, hogy a spanyolok E, is mérgesek, e, hogy ilyen óriási veszteségeket szenvedtek el, de őket lehet kártalanítani, akik az életüket vesztették, azokat nem. Fontos, hogy tudományos alapon reagáljunk, ahogy azt a biztos úr is mondta. Minél hamarabb kell megoldást találni a jelenlegi helyzetre. Hosszú távon pedig javítani kell a intézményes reakciókat az ilyen helyzetekre. Így utólag könnyű arról beszélni, hogy mit kellett volna, mit nem kellett volna tenni. Azonban amit megtehetünk, az az, hogy javítjuk a meglévő reagálási rendszereinket, le kell vonni a következtetéseket, a tanulságokat, az elkövetett hibák csak akkor maradnak hibák, hogyha nem tanulunk belőlük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nikolson képviselő úr. Kettő és fél percben Rebecca Harms kap szót Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Helyesen mondta azt, hogy túlságosan sokan haltak meg, és túlságosan sokan betegedtek meg ezen E. coli baktérium miatt. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet megmutatja, hogy sem Németország, sem pedig az Európai Unió nem készült fel egy ilyen fajta E. coli baktérium kitörésre, mint amit most láthatunk. Az az összehasonlítás, e, amit e, megtehetünk többi országgal szemben, az azt mutatja, hogy, hogy e, sokat tehetnénk még. Az USA-ban 80-as évek óta nagyon sokat tesznek a kutatás során, jelentési kötelezettség van, itt van egy központosított járvány leküzdési intézet Atlantában, amely azonnal bekapcsolódhat akkor, hogyha egy ilyenfajta járvány kitör. Németországban azonban van két szövetségi minisztérium, amelyek felelősek, és nem tudtak megállapodni abban, hogy ki a felelős igazából, kiválja a felelősséget. Vannak még tartományi minisztériumok is, amelyek felelősséggel tartoznak, és nekik kell is ezt vállalniuk, de látható, hogy túlterheltek, kommunikációs problémáink is voltak a laboratóriumok, illetve a politikusok között, tehát, hogy mikor lép be a tudomány, eh, mikor eh, lép fel a politika, ez teljes mértékben homályos. Én értem, én megértem azt, hogy ha egy miniszter megkapja az információt, hogy az uborka hibás, akkor az azonnal figyelmeztet, de hol van a pontosság, hol van az igazi kompetencia, hogy erről dönthessenek. Úgy gondolom, hogy az a helyzet, hogyha most a csirákkal, nagyon óvatosan mondom, hogyha a csirákkal ugyanilyen gyorsan járunk el, mint a uborkák esetében, itt is van egyfajta gond a politikai fellépés, illetve a tudományos bizonyítékok között. Tehát egész Európában egy bejelentési kötelezettséget kellene megszervezni, központi labor lenne, szükség, és kellene egy központi intézmény is, amely ilyenfajta esetben rendelkezne a döntési kompetenciával is. Én ezt nagyon jónak tartanám. Líze úrnak hálás vagyok, amiért felvetette az antibiotikumok problémáját. Itt is szembe kell néznünk azzal, hogy már ismerjük ezt a problémát tulajdonképpen, és nem igazán tudom, hogy miért félünk attól, hogy szembeszálljunk a gyógyszeriparral, a tömeges állattartással. Úgy gondolom, hogy fel kell vetni az antibiotikum rezisztencia kérdését. Nem voltunk eléggé konzekvensek. ez az E. coli baktérium, illetve az antibiotikum rezisztencia nagy probléma. Köszönöm, kedves kollega. Sabine Wills következik kettő percben. Dankeschön. Köszönöm szépen az EHEC járvány abból fakad, hogy liberalizálta az élelmiszergyártás az Európai Unióban, hogyha a profit előre valóbb, mint a egészségvédelem, ez nem megfelelő. Az E. coli baktérium által legalább 22-en haltak meg Németországban, és több mint 1500 ember fertőződött meg. 600 fertőzött esetében már a hemolitikus urémiás szindrómiát is kimutatták, ami nagyon súlyos neurotikus panaszokhoz vezet, neurológiai panaszokhoz vezethet. Mi nem tudjuk, hogy ez az életveszélyes fertőzés honnan indult ki, azonban a regionális élelmiszertermelés esetén sokkal könnyebben ki lehetne mutatni a kórokozót. A hosszú szállítási útvonalak, illetve az anonim termelés miatt nagyon nehéz az élelmiszerek származási helyét megtalálni. A visszakövethetőség, az élelmiszerek származási helye elengedhetetlen az élelmiszerbiztonság szempontjából a fogyasztóknak joguk van ahhoz, hogy megtudják, hogy hogyan gyártották az élelmiszert, és honnan származik az. A német szövetségi kormány az EHEC járvány esetében teljesen megbukott. A tartományi, illetve szövetségi kompetenciák között teljes mértékben elfeledkeztek a válságkezelésről, a hatóságokat nem tudták megfelelően bekapcsolni, radikális gondolat, gondolkozásváltásra van szükség, az élelmiszereknek biztonságosnak kell lenniük, de a mezőgazdasági termelőket is meg kell védeni a be nem számítható, előre nem látható kockázatoktól. A vidéki területen is decentralizációra van szükség az élelmiszer termelés esetében. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Szlova Wagner képviselő következik másfél percben. Mikrof. A mikrofont kérjük bekapcsolni. Perdón, perdón. Señor presidente, tres anotaciones a la situación creada en torno a los pepines. Köszönöm. Elnök úr, három megjegyzésem lenne az uborkákról. Én német ö, nagyszülőkkel rendelkezem, de egyértelmű, hogy túl gyorsan léptek a német hatóságok, és óvatosság nélkül. Ezen kívül mit tett Európa? Illetve az EFSA és a bizottság? Hát nem eleget. Egyáltalán nem világosan léptek, nem volt koordináció, és nem volt vezetés, vállalás. Harmadsorban. Úgy gondolom, hogy azok, akiket érintett mindez, jogosultak gyors gazdasági kompenzációra. Úgyhogy azt javasolnám a parlamentnek, hogy Brüsszelben, vagy talán itt Strasbourgban még az európai gasztronómiáról szervezünk valamilyen eseményt, mert valahogy vissza kellene állítanunk a renoméját ezeknek az európai termékeknek, illetve az uborkának. Azt hiszem, hogy a mi feladatunk mindez. Köszönöm szépen, Szósza képviselő, most pedig Ranz Garcia képviselő következik kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Először is a 22 halottal kapcsolatban szeretném együttérzésemről biztosítani a hozzátartozókat. Egyértelmű a válságból, hogy az Európai Uniónak jelentősen javítania kell az élelmiszer termelésére vonatkozó belső koordinációját. A tagállamok nem hatékonyan és lassan léptek fel. Még mindig nem tudjuk, hogy mi az oka ennek az egésznek, és már 22 23-an meghaltak az Európai Bizottság pedig vagy ö, nem megfelelően, vagy egyáltalán nem lépett fel az ilyen jellegű válságok esetén. Komoly gazdasági probléma ez, hiszen emberek veszítik el munkahelyüket, és egészségügyi válság alakul ki, amelyek óriási kockázata van nagyon sok emberre nézve. Az Európai Bizottság pedig nem megfelelő uh, nyilatkozatokat tett, és állandóan uh, Spanyolországra, illetve egy spanyol régióra mutogatott. Az állampolgárok pedig egyáltalán nem védettek, a mai napig sem ez ellen. Úgy gondolom, hogy a fennmaradó összeget arra kellene felhasználni, hogy az eddigi károkat próbáljuk kompenzálni. Már korábban is tartunk, találtunk megoldást korábbi járványokra. Mert most már fel kell lépnünk, hiszen a német hatóságok bizonyos állításokat fogalmaztak meg, de mindenféleképpen vissza kell nyernünk a fogyasztók bizalmát is. Köszönöm szépen. Most pedig Luis Capolos Santos következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. A Németországban kialakult mhm. járványhelyzet miatt roppant nehéz helyzetben találjuk magunkat, egy válságot kell valahogy kezelnünk, és ez az elmúlt évek legborzasztóbb ilyen típusú válsága. Sem a német szervek, sem az európaiak nem reagáltak megfelelően, emiatt jó néhányan vesztették már most is életüket. Ráadásul az emberek nem bíznak már az élelmiszerekben, amelynek gazdasági következményei is vannak. Fontos, hogy az Európai Bizottság gyorsan és megfelelően reagáljon erre a válsághelyzetre, ugyanakkor valahogy enyhíteni kell a károkat, a zöldséggyümölcs termelőket valahogy kártalanítanunk kell, hiszen mindenki rájuk mutogatott újjal, őket hibáztatta, komoly bevételektől estek el, és a megélhetésük került veszélybe meg kell előznünk azt, hogy a jövőben ez újra előfordulhasson. Egy másik terület, ahol sokat ennivalunk, az a, az antibiotikumok állat tenyésztésben történő felhasználásának figyelemmel követése. Itt szigorítanunk kell a szabályokon, illetve a közösségi agrárpolitikát is meg kell reformálnunk. A cél az kell, hogy legyen, hogy a minőségi élelmiszer termelés és a fenntarthatóság legyen előtérbe helyezve. Köszönöm Kapula Santos képviselő, Frederik Rész képviselőasszony következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Most már 23 áldozat a mérleg, és nagyon sok beteg, és még mindig nem sikerült rámutatni hivatalosan arra, hogy honnan származik ez a járvány az európai zöldségeket pedig addig nem lehet biztonságosan fogyasztani. Teljesen jogos ez a kérés, hogy valamilyen kompenzálással tartozunk a gazdáknak, és remélhetőleg délután visszatérnek Luxemburgban erre a témára. Nos, azon túl, ami eddig elhangzott, azon kívül, hogy nyomon követhetőségre van szükség, azt is kell tudni, hogy hogyan lehetett elterjeszteni ezt a hírt, hogy a spanyol uborka az oka ennek az egész járványnak, mikor még nem volt semmiféle bizonyíték rá. Csak tudományos ö, ö, bizonyítékok alapján lehetne ilyet tenni, és önt idéztem, biztos úr. Köszönöm szépen. Janusz Wojciechowski képviselő következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik előttem együttérzésükről biztosították az érintetteket és azok családjait. Valóban meg kell találnunk azt, hogy honnan indult a járvány, illetve meg kell akadályoznunk azt, hogy hamis információk terjengenek a járványjal kapcsolatban, hiszen ezek az alaptalan gyanúsítgatások igen komoly veszteségeket okoznak sokaknak. Meg kell vizsgálnunk az ipari mértékű állattenyésztésben használt módszereket, az antibiotikum felhasználás például, hiszen egész egyszerűen antibiotikum rezisztensé válnak bizonyos baktérium törzsek a túlzott antibiotikum felhasználás miatt, ezért az antibiotikum felhasználást csökkenteni, vagy ha lehet teljes mértékben megszüntetni szükséges. Köszönöm szépen. Martin Hausling következik egy percben. Az EHLC nem új probléma, amit meg kellett állapítani az az, hogy Európa nem volt felkészülve egy ilyenfajta válságra, egyértelmű iránymutatásokra lenne szükség. Három hét egy döntésre az túlságosan hosszú. A fogyasztóvédelemnek mindig prioritása van a gazdasági érdekekkel szemben, de egyértelművé kell tenni azt is, ki mikor figyelmeztet, és ki viseli majd a figyelmeztetésekért a felelősséget, és az Európai Bizottság pedig mikor lép fel. Németországban 16 tartomány felel, illetve kettő minisztérium, ez túl kevés egy európai krízis leküzdéséhez, európai fellépésre van szükség. A 90-es években levontuk a következtetést a válságokról, ezeket felül kell most bírálni, átláthatóságra, illetve nyomon követhetőségre van szükség a termelés során, egyértelmű származási hely megjelölésre van szükség, de ehhez egy európai gyors regelési csapatra is szükség van, amely megfelelően ellenőriz és fellép. Léga. Köszönöm, kedves kollega. Most Ferreira kollega következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, a szót. Azt hiszem érdemes megjegyeznünk néhány dolgot az ellentmondásos hírek után. Az első megbetegedéseket követően egy hónappal a gyors reagálású európai erők még mindig nem tudtak rámutatni arra, hogy honnan származik ez a járvány. És persze tudnak, mi lett a következménye, ez már elhangzott. Nincs élelmiszerbiztonság. Szeretnék emlékeztetni például a dioxinokról folytatott vitára. Ezeket az eseteket nem választhatjuk el az agrárpolitikától, amely a ö, exportra, a nagy területeken folyó gazdálkodásra mutat rá, illetve arra, hogy jobb lenne talán a helyi termékeket használni. Ezen kívül nem szabad elfedkeznünk arról sem, hogy a gazdákat valamilyen módon kárpótolni kell. Ehhez pedig EU intézkedésekre van szükség, mert a kap közös politika, nem nemzeti megoldásokra kellene törekednünk tehát. Köszönöm szépen, még Griffin következik egy percben. Elnök úr, először az uborka, tegnap a szójacsíra, ma már nem a szójacsíra a felelős. A szakértőknek fogalmuk sincs, de ahogy ilyen gyanúk merülnek fel, eh, emberek veszik el a megélhetésüket. Azt tudjuk, hogy nagyon furcsa valami ebben a járványban, hiszen a vírusban a sajátos DNS vonal jelenik meg, eh, szokatlan E. járványt okozott ez, hiszen az átlagos járványban általában visszakövethető ennek az eredete, itt nem ez a helyzet. Megmagyarázhatatlan a, a, a helyzet. Irakban, Izraelben, Amerikában és az Egyesült Királyságban is e, kísérleteztek már a génmanipulált a kóli baktérium törzsel. Előfordulhat, hogy a biológiai terrorizmus egy kísérletének vagyunk tanúi? Köszönöm. Kettő percre François Grosztet kap szót. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nagyon súlyos a helyzet, ugyanis ez a járvány teljesen ö, ismeretlen, és ö, egyszerűen ö, sajnálatos, hogy ennyien haltak már bele. Ö, Úgyhogy nagyon óvatosan kell megközelítenünk az európai közegészségügy kérdését. Meg kell értenünk azt, hogy össze kell fognunk a kutatókkal, a gyógyszerészettel, azért, hogy hatékonyan reagálhassunk az ilyen helyzetekre, és nyilván az eszközöket is a kezükbe kell adni. A baktérium túl sok életet követel, de ugyanakkor nagyon sok pénzbe is kerül a gazdáinknak. És veszélyezteti a fogyasztók bizalmát a termékekben az élelmiszeripar, ami pedig a legellenőrzöttebb és a legbiztonságosabbnak tűnik. A ku, az uborka, a saláta, a szójacsira után mi lesz a következő áldozata ennek? Ennek rendkívül súlyosak a következményei a gazdákra. Pedig nagyon jól működött eddig is az előrejelző rendszer. A gond csak az, hogy az Európai Bizottságnak nincsenek meg az eszközei és a lehetőségei arra, hogy az információkat ellenőrizze, amelyek egy adott állam, a tagállamból származnak. Ma a baktériumok sokkal gyorsabban terjednek, mint korábban. Fel kell hívnunk a figyelmet kommunikáció keretén belül ennek következményeire, hogy mi van akkor, hogyha ilyen válság alakul ki, mit kell tenni. Nyilván vissza kell térnünk a szakértőkhöz. További ellenőrzésre van szükség, ez nyilván pénzbe kerül nyilván a nemzeti, illetve regionális szervekre van szükség. Végezetül. Ez a válság azt mutatja, hogy nagyon nagy szükség van az élelmiszer adalékanyagok nyomon követhetőségének megszigorítására. Tudni kell, hogy honnan származnak ezek, csak bizonyos esetekben van ez így ma. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ez a kötelezettség sokkal szélesebb körére vonatkozna az élelmiszereknek. Nagyon röviden még annyit szeretnék elmondani, hogy ha ilyen jellegű válság alakul ki, akkor sokkal gyorsabban kellene ö, megállapítani, hogy honnan származik, és ö, tájékoztatni erről a fogyasztókat. Köszönöm szépen, jó Lájnán következik másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! a gazdákat kártalanítani lehet, viszont az életben már senkit nem lehet visszahozni. Gondolkodni kell, gondolni kell azokra, akik kórházban vannak, hogy meghaltak. Ez a helyzet elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan az, hogy három héttel a járvány kitörése után mi nem tudjuk, hogy milyennek az oka, ez Európában nem is történhetne meg. Több tanúságot le kell vonnunk, először is meg kell keresnünk azt, hogy hol van a forrás, lehet, hogy nem megfelelő gyakorlatok léteznek az élelmiszergyártásban, vagy akár az élelmiszer láncban. 20 éves itt a jogszabály, ami itt létezik, és a különböző normák, különböző standardok az Európai Unióban eléggé magasak, de láthatjuk, hogy még mindig sérülékenyek ezek a, főként az élelmiszer gyártás esetében vannak még hézagok, hiányosságok, és ezekből le kell vonnunk a tanulságot. Egyetértek azzal, hogy kommunikációs káosz van, a kommunikációs csatornák nem igazán jól működnek, ez így van, és több Európára lenne itt szükség. Ezt már számos kollega elmondta itt elmond, előttem. Hogyha minden regionális nemzeti hatóság egész Európa számára ad ki figyelmeztetést, akkor az biztos, hogy rosszul fog elsül, elsülni. Az Európai Járványügyi Hatóság jól járt el, véleményem szerint, viszont egy sokkal modernebb rendszerre van szükség, jobban kell működnie a bejelentő rendszernek, és jobban kell kommunikálni a közvéleménnyel is. Köszönöm szépen, Leinen képviselő úr. Antonia Parvanova következik egy percben. Köszönöm. to identify Of... És kollégák, Ma sem tudjuk pontosan, hogy mi okozta a járványt, és szóba jön az is, hogy szent szendékkal robbantották ki ezt a járványt, illetve emberi mulasztásnak köszönhető. Szeretnék külön kitérni arra, hogy a hogyan kommunikálták a közvélemény számára a német és európai szervek. Ennek komoly következményei vannak. Tudjuk, hogy az zöldséggyümölcs ágazatnak nem csak Spanyolországban, hanem az Unió egészében ez mekkora károkat okozott. Nem most először fordul az elő, hogy a német élelmiszerbiztonsági problémák miatt ez a helyzet alakul ki. Ezért azt javaslom, hogy az ellenőrzést, a nyomon követhetőséget eh, javítsák Németországban és más tagállamokban is. Átláthatóságra van szükség, eh, így nyerhetjük vissza a fogyasztók bizalmát, azonban nem mindegy, hogy hogyan kommunikáljuk ezt az információt, nem szabad alaptalan félelmeket kelteni, illetve eh, bizonyítékokon kell alapulnia ezeknek, a média is felelős. Köszönöm szépen! Marina Janakudakis következik egy percben. Köszönöm, elnök úr, a szót. hát ez veszélyes lehet. Hol tört ki ez a járvány? Németországban, vagy valahol máshol? A plegykák tönkretehetik a helyzetet. Még mindig nagyon sok a kérdés ezzel a járványjal kapcsolatban. Az egyetlen biztos dolog az, hogy a legtöbb tagállamban találtak baktériumot. Ma 22 halálesetről számolhatunk be az EU-ban. Ez a járvány arra mutat rá, hogy milyen fontos a határokon átnyúló együttműködés a közegészségügyben. Az is nagyon fontos, hogy európai ügynökség legyen, amely egy befogja a fellépést a tagállamok szintjén. Mi gyakorlatilag ö, ö, relatíve ö, szerencsések vagyunk, mert eddig csak három esetről számolhatunk be az Egyesült Királyságban. De ma jobban oda kell figyelnünk. Ezen kívül tájékoztatnunk el a közvéleményt, és ezért védeni. Az ügynökség naponta adja ki az adatokat erről. Az együttműködés nagyon fontos, mert akkor az állampolgárok könnyebben védekezhetnek a fertőzés ellen. De közösen kell fellépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollega. Nikolás Kuntis következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák! Hat hónapon belül most másodjára fordul az elő, hogy egy élelmiszerválsággal kell szembenéznünk. Komoly egészségügyi eh, károkat okozott, ezt sokan az életüket vesztették. Valami nem működik, biztos úr. Eh, januárban volt a dioxinbotrány, most pedig megint csak Németországban az E. coli válság. Az első válságot három hónap alatt tudtuk leküzdeni, most második válságot pedig először a spanyol uborka termesztőkre próbálták hárítani. A nyomon követhetőség eh, az európai szintű ellenőrzés hiányára mutat ez rá. Dali biztos úr januárban a dioxinbotránya kapcsolatban azt mondta, hogy minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az élelmiszer ellenőrzési rendszer szigorodik. Tegnap előtt azonban azt nyilatkozta, hogy most egy más problémáról van szó, nem a nyomon követhetőség hiánya okozta a járvány kitörését. Mit kell tennünk? El kell kerülnünk az ehhez hasonló helyzetek kialakulását, a pánikkeltést, hiszen eh, az agrárium, az egész európai agráriumot veszélyezteti ez. Köszönöm szépen, Gárdini képviselő következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Nagyon súlyos helyzetről beszélünk most, és úgy tűnik számomra, hogy továbbra is bizonyos esetekben összekeverünk sok dolgot. Teljesen nyilvánvaló, hogy nem lehet a halálesetekről ugyanolyan szinten beszélni, mint a gazdasági gondokról, pedig ezt tesszük. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy bár még nem tudjuk, hogy mi az ok, bizonyos okokra már rámutattak, de végül is kiderült, hogy nem ez volt az oka. És így nem lehet eljárni. Hogyha gyilkosságról van szó, de valaki áltatlant ítélnek el, ez nem megfelelő megoldás. Úgyhogy nagyon komoly a helyzet. Egészségügyi válságról beszélhetünk, és az élelmiszerbiztonság hiányáról. Erről van szó. Mi pedig olyan ö, bűnösök erre mutogatunk, akik nem bűnösök, úgyhogy további áldozatokat ö, kreálunk. Úgyhogy gyakorlatilag nem a spanyol ö, gazdák ö, fognak ö, csak az utcán ö, tüntetni, hanem Olaszországban is, egy óra múlva Milánóban például, hogy friss ö, gyümölcsöt és ö, zöldségeket kínáljanak a fogyasztóknak, hogy bebizonyítsák, hogy nincs velük semmi gond. Nyilván a német állampolgárokat megfosztották olyan élelmiszerektől, amelyek nagyon fontosak a mindennapi táplálkozásukhoz, az egészségükhöz. Hadd említsek meg néhány adatot, amelyel rá akarok mutatni ennek a fontosságára. Az Euróbarométer adataira utalnék. Például az olaszok 43%-a nem vásárolja már azokat az élelmiszereket, amelyekről úgy hallották, hogy problémásak. 13%-uk egyáltalán nem fogyaszt ilyen termékeket. Úgyhogy meg kell értenünk, hogy miről beszélünk, és hogyan tudjuk a táplálkozási szokásait befolyásolni állampolgárainknak. Úgyhogy szeretném megkérni a bizottságot arra, hogy gondolkodjon az európai sürgőségi klauzáról, és ne a, csak a pénzügyi kompenzációról beszéljünk. Köszönöm szépen. Rod Berend képviselő következik másfél percben. Hedali. Köszönöm szépen, elnök úr. Dali úr, ön és az ön kollégái a DJ Szankóban mindent jól csináltak. Ezt nem lettem mondani a német hatóságokról sajnos. A legkevesebb, amit mondhatunk, az az, hogy kommunikációs káosz alakult ki. Ez még egy finoman szólva volt kifejezve, de az, hogy a német egészségügyi miniszter nem tartja azt fontosnak, hogy elmenjen a tegnapi luxemburgi egészségügyi miniszterek találkozójára. Pontosan erről a betegségről beszéltek, és igazából nem tudja, hogy mi folyik Európában, nem hajlandó elfogadni a problémákat, és csak is a pártpolitikai válsággal foglalkozik. Ez elfogadhatatlan. De az is aggasztó, Dali ezt elmondta, hogy a német hatóságok az európai szakértőkről le akartak mondani, úgy gondolták, hogy nincs is rájuk szükségük, és még csak három napja vannak az európai szakértők Németországban, ez is botrányos, ezt is kritizálnunk kell. De ugyanakkor azt is el kell mondani, kedves kollégák, hogy az a feladatunk az Európai Unióban, hogy figyelmeztessük a fogyasztókat akkor, hogyha egy veszélyes élelmiszer kerül a piacra. És egyértelműen kimondom, hogy most egy salátán vagy uborkán veszélyes baktériumok vannak, amelyek nem vezetnek halálos betegséghez, az jó, de ez még eh, nem jelenti azt, hogy itt eh, eh, kártalanítást kell kérni. Egyértelműen ezeken is voltak e koli baktériumok, még akkor is, hogyha nem, ugyanezt a tör, nem ugyanarról a törzsről van szó, amely a betegséget váltotta ki. akik ismerik a korai figyelmeztetési rendszert az Európai Unióban, azok tudják, hogy hogyan működik ez. Tudják, hogy ez a korai figyelmeztetési rendszerben meg kell nevezni a gyártót, illetve a terméket magát. A kérdés az az, hogy mi lesz a jövőben. El kell azon gondolkodnunk, hogy lesz-e még híg trágya, lesznek-e olyan módszerek, amelyek nem elfogadhatóak, és kik fogják majd az Európai Unióban ellenőrizni azt, hogy milyen fajta kötelezettséggel rendelkeznek, és mit lehet tenni, és mit nem. Grazie. Köszönöm, Rod Berend képviselő asszony. George Lyon következik. Uh, thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy igazi válság. 23-an meghaltak, több mint 2000 ember megfertőződött, a zöldségpiac összeomlott, és 300 millió eurót veszítenek el a gazdálkodók. Spanyolországot, Németországot érint ez a legjobban. Három héttel a válság után még mindig nem tudjuk azt, hogy hol van ennek a fertőzésnek a forrása. Dali biztos úr, szeretnék öntől biztosítékot ma arra, hogy mindent megtesznek azért, hogy felderítsék azt, hogy honnan származik ez az ekoli járvány mert azt, hogyha amíg nem találjuk meg a forrást, addig nem tudjuk visszaállítani a bizalmat. Másodszorban szeretném azt is tudni, hogy milyen tevékenységet kíván folytatni akkor, hogyha lezajlott a járvány, hogyan kívánja visszaállítani a fogyasztói bizalmat, és hogyan kívánja stabilizálni a piacot. Ezen kívül azt is szeretném hallani öntől, hogy a bizottság hogyan kívánja kompenzálni a gazdálkodókat, hiszen ők nem tudják most már eladni a termékeiket negyedsorban szeretnék a bizottságtól biztosítékot arra, hogy egy átlátható és független vizsgálatot fognak lefolytatni, hogy megvizsgálják, hogy mi ment rosszul. Mindenképpen ö, ö, tenni kell valamit az egészségvédelem. Köszönöm szépen. Elizabeth Köstinger következik kettő percben. Elnök úr, tisztelt biztos úr, a válságnak az egészségügyi dimenziója nagyon is súlyos, nagyon súlyos a helyzet, arra van szükség, hogy segítsünk a rászorulóknak, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ezen fertőzés további terjedését megállítsuk. A kutatóintézeteknek, kórházaknak mindenfajta segítséget meg kell adni. A gyors megállítása a fertőzésnek nagyon fontos. A nem igazán látható itt a profi fellépés a forrás keresése kölcsönös bűnbak keresésé alakult át, és teljesen elbizonytalanította a fogyasztókat. Ez ahhoz vezetett, hogy a gazdálkodók elveszítik a bevételeiket, még a regionálisan termelt terményeket se tudják most már eladni. A 75%-kal csökkent a friss zöldségek eladása, és pont ez akkor történik, amikor a fő idénye van ezeknek a zöldségeknek. Ismételten felmerül annak az igénye, hogy ágazatokon átnyúló eredet megjelölésre van szükség. A fogyasztóknak jók van ahhoz, hogy tudják, hogy honnan származnak a termékek ez vonatkozik a, a nagy konyhákra, a, az éttermekre és a szupermarketekre és A, mindenképpen növelni kell a friss zöldségek eladását, a hazai termelőket teljesen meglepte ez a válság. Az Európai Bizottságnak mindenképpen egyfajta kompenzációra kell törekednie, vagy az um, Európai Agrár Alapból, vagy bármilyen krízis menedzselő alapból. Egyetetek azzal, hogy minden halálos áldozat túl sok, de az a kötelezettségünk, hogy ne hagyjuk uh, uh, a termelőket sem uh, cserben. Köszönöm, Köztinger képviselő. García Pérez következik másfél percben. Elnök úr, biztos úr, Szeretnénk, hogyha minél hamarabb véget érne ez a járvány Németországban, és természetesen együttérzünk a szenvedőkkel, a megbetegedettekkel és az elhalálozottakkal. A felelősségünk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy eh, enyhítsük a károkat, nem csak egészségügyi, hanem más szempontból is. A spanyol zöldség, gyümölcs termesztők a kommunikációs hibák következtében hetente 100 millió euró veszteséget kell, hogy elkönyveljenek. Amit Spanyolországgal műveltek, az elképesztő. A nyomonkövethetőség nem működött megfelelően, mennyi időt vesztegettek el a szennyezés a szennyeződést egyből a termesztőkre fogták, miközben lehettek ezek a kereskedők is. Egyszerűen koordináció hiányról beszélhetünk, és az, hogy a spanyol zöldség és gyümölcs termékeket tulajdonképpen bolykotálják Európában, de facto bolykotálják, ez jól mutatja, hogy mekkora kárt okoztak, valahogy kompenzálni kell, kártalanítani kell ezt az ágazatot, arról nem is beszélve, hogy a fogyasztói bizalmat nagyon nehéz lesz újra visszanyerni. Meg kell vizsgálni, hogy milyen lépéseket tehetünk, alaptalan vádaskodásról beszélhetünk, az egy egész ágazat hitelességét kérdőreztük meg. Itt az ideje, hogy válaszokat kapjunk ezekre a kérdésekre. Köszönjük, Kerszia Perez kollega. Paulsen képviselő következne, ha itt lenne, de nincs itt, ezért McGinnis asszony két percre kap szót. Thank you. Köszönöm. Elnök úr. Biztos úr ön körültekintően fogalmazott a bevezetőjében. Sajnos nem minden kollega járt el így, azért, mert emberi életeket vesztettünk el, és a fogyasztók bizalmát elvesztették a termelők, ezért elragadtatták magukat sokan. Egy élelmiszerválságról van szó, amely az Európai Unió egy részére, régiójára koncentrálódik, mégis nem német, hanem uniós probléma ez megvan a rendszer arra, hogy megtaláljuk az okát ennek a járványnak, és valamit tegyünk a következményekkel, mégis a rendszert nem megfelelően alkalmazták. Ezzel az időszítéssel kapcsolatban vannak kérdéseim. A gyors eh, reagálású rendszer eh, május 22-én eh, küldte el a figyelmeztetést, miközben június 5-én érkeztek meg csak a szakértők Németországba. Közben mi történt? Miért kellett ennyit várni erre? A 2002-es vonatkozó rendeletben azt olvashatjuk, hogy egy válságegység felállítására lehetősége van. Az, abban egyetértünk, hogy egy válságról van szó, ön is elismerte, egy terjedő járvány és élelmiszerválságról van szó, itt az ideje annak, hogy a rendeletben szereplő lehetőséget kihasználjuk, és felállítsunk ezt, felállítsuk ezt a válság egységet. Többen hangsúlyozták azt, hogy a gyanú árnyéka a zöldséggyümölcs termesztőkre vetődött, akik a fogyasztók bizalmát teljesen elvesztették, pedig közben kiderült, hogy ártatlanok. Ez az élelmiszerbiztonsági rendszerbe vetett hitünket is megingatta. Biztos úr, úgy vélem, hogy itt az ideje annak, hogy ezt a válságegységet végre valahára felállítsuk. Szeretném, hogyha a záróbeszédében erre is kitérne, reagálna. Köszönjük. Uri Raduszt másfél percben kap szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én abból az európai régióból származok, ahol a legjobban tombol a járvány. Ezt az agresszív baktériumot úgy tűnik nem lehet megállítani. Nagyon sokan megfertőzöttek május közepe óta, 23 meg is haltak. A klinikákon a helyzet nagyon feszült, az intenzív helyek egyre kevesebbek, a vég még nem látható, és az emberek attól tartanak, hogy tovább nő a megbetegedések száma. Szerintem itt sok minden szól a felelősségvállalásról és a bátorságról. Elemezni kell a különböző élelmiszereket, azonban nem találtak eddig még semmit. Szerintem a magas szintű élelmiszer az az, amely egészséges és amely kontrolláltan kerül a kereskedelembe. Itt súlyos hibákat követtek el, és ismételten láthatjuk azt, hogy vannak hézagok. Ebben a helyzetben azt állítani, hogy a, ismerjük az okozót, anélkül, hogy nincs még meg a laboratórium eredmény, az eléggé felelőtlen. Nagyon fontos azt, hogy ne legyen baszorkány üldözés, hiszen nagyon sok jó dolgozó gazdálkodó egész Európában ezáltal tönkre mehet. Mindenki számára világossá kell tenni azt, hogy az Európai Uniónak szolidárisan kell bánnia egymással, és egymásnak segítenünk kell. Ez azt jelenti, hogy orvosi szinten minden szakértőt egy asztalhoz kell ültetni, gazdasági szinten pedig azoknak kell segíteni, akik ártatlanul kerültek gazdasági szükséghelyzetbe. Köszönöm, kedves kollega. Ayuso kollega következik kettő percben. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretném együttérzésemről biztosítani azokat a családokat, akiknek családtagjai meghaltak ebben a válságban. Biztos volt. Az egészségügyi szervek kommunikációja nagyon kényes kérdés, megfelelően kell dokumentálni. Nem akarunk itt senkire mutat, mutogatni, de komoly hibákat követtek el itt, például akkor, amikor a regionális hatóságok túl gyorsan akartak valakit bűnösség kikiáltani. És így gazdasági válság is kialakult. Azt gondolkodtam, hogy mi történt, amikor az első betegség felütötte a fejét. A rendelkezés harmadik cikke alkalmazásra került, nevezetesen, hogy 48 órán belül azonnal tájékoztatni kell az embereket erről? Illetve a nyolcas cikk, amelynek értekében a bizottságnak ellenőriznie kell, hogy ez megbízható információ-e, megfelelő-e és megfelelő jogi alapban rendelkezik-e. Nagy hiányosságokat találtunk ebben a rendeletben. A jogi keretet nyilván szintén felül kell vizsgálni pontosan meg kell állapítanunk, hogy a válságkezelésnél milyen eljárásokat kell alkalmazni az érintett hatóságoknak. Meg kell határoznunk szerepüket a jövőben. És ezért nagyon fontos a nyomon követhetőség is. Nyilván a károkért kompenzálni kell, és kárpótolni az érintetteket. Biztos úr, nem az uborka, meg a szója, csíra van itt ennek a hátterében, hanem az, amit Lizle úr is mondott. Az E. coli baktérium, amely már megtalálható a tudományos irodalomban is, rendszerint a hústermékekben található. Minden esetre, biztos úr, a szakemberekre kell bízni mindezt az egész élelmiszerláncban. láncban. Köszönöm. Köszönöm Ayuso képviselő. Erejő Rodríguez képviselő következik másfél percben. Señor komisario. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Nem használ az Európának, hogyha nem megfelelő módon reagálunk erre a problémára. Egyértelmű, hogy voltak problémák, hibák a politikai reakciók során a német kormánynál. Azonban a Merkel kormány állandóan beleavatkozik más országok helyzetébe, lehet, hogy inkább belföldön kellene körülnézzük, lehet, hogy meg kellene vizsgálni, hogy olyan lehetne elkerülni az ilyenfajta helyzeteket meggyanúsították a spanyol államot, illetve a spanyol gazdálkodókat, és ez több embert taszított a csődbe. Én azt kérem, hogy a tanácsban egyértelműen állapítsanak meg kártérítést annak érdekében, hogy ezek az emberek nem menjenek tönkre. Mindenképpen szeretnénk, hogyha ha felelősségre vonnák Merkel asszonyt, és elkerülnék az arroganciát. Hamburg Németországban van, ott van a felelősség is ne bújjanak el az úgynevezett federalizmus mögé, ők voltak azok, akik a kárt okozták, józan kormányt szeretnénk, józan ellá, eljárást, és a dél-spanyol gazdálkodókat sem szabad ö, hibáztatni. Meg kell figyelni azt, hogy kik a felelősek. Köszönöm. De Lange képviselő következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy eljött ide, de jobb lett volna, ha ez másképp történik. Például az Oroszországba vezető repülőúton kellett volna azt kérnie, hogy ne legyen ilyenfajta tiralom, mint amit Oroszország bevezetett, és ez teljes mértékben túlzott volt. Köszönöm a biztos úrnak, hogy kommunikál velünk, de úgy gondolom, hogy a kommunikációnak az Európai Bizottság részéről nem volt túlságosan jó. Csak azután, hogy kitört a járvány, tartotta biztos egy sajtótájékoztatót, tehát akkor már régóta kiszabadult a szellem a palacból, és vad történetek keringtek a médiában. A holland uborka is szóba került, pedig kiderült, hogy semmi gond nem volt vele a technikai oldala a dolognak működik, a korai figyelmeztetés az működik, azonban a kommunikációs oldala a kérdésnek az nem igazán működik. Németországban, ahol ilyen sok különböző intézet, hatóság, több minisztérium van, különböző jelzéseket adtak ki. az Agrárminisztérium, amely azt mondta, hogy ne egyenek semmilyen nyers zöldséget, pedig nem is jogosult ő arra, hogy ilyeneket mondjon. A biztos úrnak mindenképpen Németországhoz kell fordulnia, azt kell kérni, hogy alapos vizsgálat legyen, hogy az ilyenfajta hanyagság még egyszer ne történhessen meg. Úgy gondolom, hogy szükség van egy válság alapra is, abból a marsból, ami még elérhető a agrárköltségvetésben. költségvetésben. Nálunk Hollandiában 80 millió eurós kár keletkezik hetente, azért, mert nem tudják megtalálni a forrását a fertőzésnek, és így az egészséges vállalkozások is tönkre mehetnek. Ez nem lehet az Európai Unió célja, és remélem, biztos úr, hogy ön egy erős jelzését, amit ez a parlament ad, azt majd továbbítja a tanácsülésen. Köszönöm, de Lange képviselőasszony. Szaboszka asszony következik kettő percben. Grazie, signor Presidente. Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, üdvözlöm ezt a vitát, valóban aktuális téma ez. Jó néhány szempontból körbejártuk ezt a kérdéskört, vizsgáljuk, hogy mi okozhatta a járvány, próbáljuk a korokozót azonosítani, megfelelő kezelést kezelünk. Egy gyógyszercég remélhetőleg, e, mint egy varázsszóra előáll majd egy e, gyógyszerrel erre a korra. Azonban válságválságot követ, és a legnagyobb hibát mégiscsak a tájékoztatás terén követtük el, a polgárok tájékoztatása terén, hiszen hogyha azt mondjuk a polgároknak, az embereknek, hogy ilyen vagy olyan élelmiszert ne vásároljanak, mert egészségkárosító hatása lehet. Ez bizony igen felelőtlen kijelentés. Ennek mindig bizonyítékokon, tudományos bizonyítékokon kell alapulnia, és koordinálnunk kell az ilyen tájékoztatási kampányokat. Persze a higiéniai tanácsok, mi szerint mosunk ezért, alaposan mosuk meg a zöldségeket, a hústermékeket pedig alaposan süssük át, főzzük meg. Ez sokat segítene már önmagában is, és az élelmiszerválságok nagy részét megelőzni. Egy ilyen tájékoztatási kampányra kellene koncentrálnunk. Azt kell az embernek újra és újra elmondani, hogy az alapvető higiéniai szabályokat tartsák be. az ilyen életviteli eh, tanácsokkal rengeteg ilyen válságot előzhetnénk meg. Köszönjük, Zaborszka asszony! A spontán felszólalások eh, következnek. 21-en szeretnének hozzászólni, és a hosszú, eh, intenzív és jogos vita után már, na most már itt a 22. kívánság, nem hiszem, hogy mindenkinek szót fogok tudni adni. Elnézést kérek a kollégáktól, azoktól, akik nem fognak tudni hozzászólni, de be kell tartanunk a rendelkezésünkre álló időkört, mert különben a következő vita elhúzódik. Az első Szikierszki képviselő. To ważne, że dziś dyskutujemy o... Roppant fontos, hogy ma a fogyasztókra leselkedő veszélyekről beszélünk. Egy baktérium eredetét nem tudjuk egyelőre. Nagyon fontos, hogy a monitoring rendszerek működjenek, az élelmiszer biztonsági szabályokat szigorúan be kell tartani. Érdemes tehát mivel a válság, ez az élelmiszerválság hajtotta a fejét, a járvány hajtotta a fejét, nyilván valami nem működik, a rendszereket át kell világítani, át kell vizsgálni. Ha nem tudjuk, hogy mi okozta a járványt, sokkal nehezebb vele bármit is kezdeni, jóval nehezebb megállítani a terjedését. Természetesen egyet érzünk az áldozatokkal és a betegekkel, illetve családjaikkal, de nem szabad, hogy ez elterelje a figyelmünket arról, hogy a gazdáknak kártérítésre van szükségük. Egyfős talat az élelmiszerbiztonsági szabályok mellett a közösségi agrárpolitikát is újra kell gondolni, ehm, hiszen itt egyszerre van agrár és egészségügyi kérdésről szó. Barrea. Köszönöm szépen. András Barrea a következik egy percben. Köszönöm elnök a szót. Ö közegészségügyi és járványügyi problémáról van szó, ahogyan nagyon helyesen ezt a biztos úr is megállapította. Nos, eddig még bűnbakokat kerestünk, nem az okokat próbáltuk feltárni. 22-en már meghaltak, több ezeren betegek, és még mindig nem tudjuk, hogy miért. A megelőzési elvet kell, és kellett volna alkalmazni, de először azt mondtuk, hogy a spanyol uborka a bűnös, pedig nem, hadd ismételjem meg, nem ez volt a helyzet. ezer munkahelyet érint mindez, és talán összeomlik az egész ágazat emiatt. A járvány nem ismer határokat. Tudni akarjuk, hogy mi az, ami nem történt meg. Németországban bizony problémák vannak, hiszen náluk van a legtöbb megbetegedés, nem Spanyolországban. Köszönöm. monsieur le président. Köszönöm, elnök úr a szó. Biztos úr, említette, hogy nem helyi jellegű a probléma, még akkor is, hogyha rámutattak már, hogy honnan származik, de el szeretném mondani hangosan, hogy több eszközre, több európai koordinációra van szükség ezen kérdésekben. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nem volt világos az üzenet, és a következmény súlyos. Ezt már többször is elmagyarázták többen. Legyenek azok a gazdák Spanyolországban vagy máshol, és még mások is, mert nem csak őket érint ez a probléma a kommunikáció és az átláthatóság között nagyon nehéz az egyensúlyi helyzetet megteremteni, de nagyon fontos, hogy sikerüljön, nem szabad túl gyorsan levonni a következtetéseket, rá kell mutatnunk, hogy mi a helyzet, és ki az, aki felelős ezért a túl korai kom- kommunikációért. És aztán ott van a kárpotlás kérdése, erről is vitatkoznunk kell ma délután, ez is nagyon fontos, még akkor is, hogyha először ugye az áldozatokra kell gondolni, a gazdák akkor is teljesen jogosan várják a kárpótlást. Oda kell figyelni az antibiotikumok rezisztenciája és a nyomonkövetés, amely rendkívül fontos feltárandó kérdés. Köszönöm. Köszönöm. Dodds képviselő következik. Sorry, uh, Mr. President. Um... Köszönöm, elnök úr. 22-en vesztették eddig is életüket, és több mint 2000-en kerültek kórházba az E. járvány miatt, ezért a legkevesebb, amit megtehet ez a parlament, hogy együttérzésünket fejezzük ki az érintettek családjai irányában. Biztonságos, jó minőségű, nyomon követhető élelmiszerre van szükség Európában. Nem tudjuk, mi okozta a járványt, és várjuk a válaszokat. Mindezelőtt a fogyasztók bizalma egyre fogy. Az uniós gazdák, zöldség, növény, zöldség, gyümölcs termesztők is kárát látják ennek. A nemzeti kormányok igen könnyen keltenek félelmet, mutogatva keresik a, azt, hogy kit lehet okolni ezért a problémáért. Egész egyszerűen a tényeket kell alaposan kivizsgálni, ez a megoldás. Köszönöm, miniszter, ez a következik. A legfontosabb természetesen az áldozatok. Látnunk kell azt, hogy az európai fogyasztókat megvédik, és az áldozatok számára pedig egyértelműségre, magyarázatokra van szükség. Úgy gondolom, hogy az én felelősségem az, hogy a német hatóságra rámutassunk, akik oktalanul vádolták a spanyol uborkát, és így malagai, álmériai gazdaságokat sodortak a csődbe. a miért kérdésére is választ kell adnunk, meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lesz majd ezekkel a gazdálkodókkal, nem csak Andalúziában, hanem az egész Európai Unióban. Gyors megoldásra van szüksége, és azt kérem a bizottságtól, amely már a tanácssal tanácskozik, hogy azonnal határozzanak meg gazdasági intézkedéseket azért, hogy Andalúziának segíteni lehessen. Köszönöm, Mászik képviselő következik. Köszönöm, elnök úr Európában e, együttesen kell fellépnünk, azonban a német hatóságok a spanyol termelőket hibáztatták, ezzel óriási károkat okozva. Németország hitelességét vesztette, elfogadhatatlan, ahogy Merkel asszony bánt a déli tagállamokkal. Valaki említette a vitában, Köszönöm szépen, Masip képviselő. Stász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Le kell vonni a tanulságot a hibából, koordinációs probléma volt Németországban, és eh, egyetemű eh, az is, hogy a német kollégák is elismerik ezt, 16 tartomány van, két minisztérium, nem volt koordináció a szigorú nemzeti ellenőrzési rendszerre is szükség van. Meg kell vizsgálni azt, hogy Németországban mi történik, de meg kell vizsgálni azt, hogy mi a helyzet a 26 többi tagállamban is. Tehát el kell végezni azt a gyakorlatot, amelyen megvizsgáljuk azt, hogy a belső ellenőrzési rendszerek megfelelően dolgoznak-e a tagállamokban. Roth Bérend asszony joga mondta azt, hogy mindenki dolgozik, lehet, hogy itt tényleg csak a kommunikációban, a koordinációban a hiba. Tehát biztos úr, arra kérem önt, hogy, hogy vegye figyelembe Roth Bérend, illetve Jó Leiner úr kérését, hogy legyen egy európai rendszer, és kérem önt arra, hogy válaszol meg azt a kérdést, hogy próbálják átalakítani a gazdálkodókat. Gabriel Mato. Köszönöm. Gabriel Mato Adrover képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Válságban dől el, hogy bízunk -e egymásban, és hogy el tudunk-e megfelelően járni. Nos, nagyon sokan Eh, az elkezőjét tettek tanúbizonyságot, de bizonyosodott, hogy nem megfelelőek a rendszerek. Mindenki eh, a bűnbakkeresés folyt, a spanyol uborka termelőket próbálták kibáztatni, eh, azonban kiderült, nem ők a felelősek. 22-en vesztették életüket, és a spanyol zöldséggyümölcs ágazat igen komoly károkat könyvelhetett el. Fontos, hogy az Európai Bizottság jön egy fronton direkt módon fellépjen, a járványt meg kell állítani, az alaptalan vádakat el kell oszlatni, amely főként egy tagállamot érint, tett, illetve eh, kártalanítani kell eh, minél hamarabb az érintetteket, és a spanyol zöldség termékekben vetett bizalmat helyre kell állítani. Köszönöm szépen. Judith Merez képviselő következik. Komissáris, Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Egy válság közepén vagyunk, és úgy gondolom, hogy nem kellene újjal mutogatni másokra. Úgy gondolom, hogy ilyen helyzetben először is meg kell adnunk a válságot, és minden más dolgot majd később megbeszélhetünk. Az első prioritás az az, hogy kezelést találjunk a betegek számára, meg kell vizsgálni azt, hogy honnan származik ez a fertőzés, utána pedig nagyon jól kommunikálnunk kell, és óvatosnak kell lennünk az információk illetően, amit a fogyasztóknak, a betegeknek, illetve a termelőknek adunk. És ezután pedig meg kell vizsgálni azt, hogy milyen helyzet a válságkezelésünkkel. Túlságosan sok hatóság van, valakinek vállalnia kell a vezetést, és ezért erről is kell önnek beszélni a tanácssal ma. Mit fogunk tenni a jövőben, ki lesz majd a vezető, ki lesz majd a vezető szerep. Az antibiotikum is nagyon fontos, és itt is óriási különbségek vannak a tagállamok között, és természetesen egyértelműen meg kell téríteni az okozott károkat is. Grazie, la parola. Köszönöm. Angelika Wertmann következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az EHC e kapcsán főként az áldozatokra kell gondolnunk. A népesség szemben az a felelőssége a hatóságnak, hogy informálják őket. Az USA-ban már van erre vonatkozólag egy korai figyelmeztetési rendszer. Tény az, hogy több mint 2000 megfertőzöttek, és több mint 20 meghaltak. A kötelességünk elmondani azt, hogy honnan származik ez a baktérium. Először azt mondták, hogy a spanyol uborkán volt, majd ki derült, hogy nem így volt. Viszont az sem jó, hogy tényleg fekáli nyomokat találnak a zöldségen. Végezetül szeretném megegyezni azt, hogy a tanács eh, nem volt itt a teljes vita során. Grazie. Köszönöm. Szonik Boguszláv képviselő következik. Panie przewodniczący, zechciał pan udzielić tak szeroko. Köszönöm, elnök úr, hogy lehetőséget adott nekem is. Fontos vita ez az unió polgárai azt várják az uniós intézményektől, hogy hadékonyan lépjenek fel, és hogy a járványokat megállítsák. Az élelmiszerbiztonsági és közegészségügyi szerveknek a pánikot kell megelőzniük, az tagállami kormányzatoktól teljes mértékben függetlenül kell eljárniuk, működniük, sőt hatáskört kell nekik adni arra, hogy illetve saját hatáskörükben is eljárhassanak ilyen válsághelyzetekben. A járványt nem tudtuk időben megállítani, amely egyébként a lengyel termelőknek is több millió eurónyi bevételkiesést okozott. Egy hét alatt kétharmaddal estek az árak. Pár héttel ezelőtt a sertésinfluenza esetén sem tudtak semmit tenni az uniós szervek. Köszönöm, Tarabella képviselő. Biztos úr, kedves kollégák, a szolidaritásnak nagyon fontos, hogy szerepet szálljunk, ez alapvető elve az Európai Uniónak. De nem szabad elfedkeznünk a felelősségvállalásról sem. Egyáltalán nem normális, hogy Németország nem hagyja Európát fellépni egy olyan esetben, ami már túllépett határain, ami az első sajtókonferencia óta bekövetkezett. Nem szabad bizonyíték nélkül senkit hibáztatni, vagy pedig kommunikálni, anélkül, hogy az ember biztos lenne. Egyszerűen nem lehet ezt megtenni, mert most már a válságból pszichózis lett, és ezek a plegykák, a boszorkány üldözés, amelyet a hatóságok vezetnek, ismétlem, sokkal több kárt okoznak, mint maga a baktérium. Nincs már megfelelő bizalmi kapcsolat a fogyasztók és a gazdák között. Meg kell tennünk mindent, hogy rendbe tegyük a helyzetet. Határon túli nyomonkövetésre van szükség, illetve európai kommunikációs és válságkezelő központok létrehozására, mégpedig gyorsan, mert hogyha nem így lesz, 23-an most már hiába vesztették életüket. Köszönöm szépen, kedves kollega! tíz kollega kapott csak szót a spontán felszállások keretén belül. Elnézést kérek a 12-től, aki nem kapott szót. Most Táli biztos úrnak adom meg a szót, hogy összegezze ezt a rendkívül gazdag vitát. Parancsoljon, biztos úr. Thank you. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden képviselőnek, aki hozzászólt ehhez az értékes vitához. Nem lesz sajnálatos módon arra időm, hogy minden egyes felvetésre kérdésre reagáljak részletesen, de biztosíthatom önöket arról, hogy fejegyeztük eh, aggodalmaikat, az önök által kifejezett véleményeket. Az Agrártanácsban leszek ma, holnap Berlinben járok majd, annak érdekében, hogy egy koordináló ülésen elmondjam az Európai Bizottság álláspontját. Azon a koordináló ülésen, amely az élelmiszerbiztonsági és a közegészségügyi szerveket üldeti egy asztalhoz a szakértők bevonásával. Az első számú célom az, hogy minél kevesebben kerüljenek kórházba e kór miatt. Ez tehát a legfontosabb célom. Ezért szeretnénk megtalálni a járvány okát, kirobanásának okát. Március 30-án felállítottuk a válságegységet, és a bizottság szintjén ekkora teljesen mobilizáltuk a szakértőket, közegészségügyi szakértőinket is mobilizáltuk, a járványügyi központot szintúgy, amely egyébként üzemmódba állt át annak érdekében, hogy minél inkább segítse a Németországot a járvány megfékezésében. Egy tudományos értékelés projektre kértük fel a járványügyi központot a tagállami szakértőkkel is eh, elősegítettük a koordinációt annak érdekében, hogy eh, a definíciók hasonlóak eh, legyenek, illetve hogy a kezelésre vonatkozó javaslataikat megoszthassák egymással. Körültekintően kell eljárnunk ez ügyben, megfelelő helyén kell kezelni a dolgokat. Nagyon könnyű mindannyiunk számára, utólag megítélni, elítélni bárkit, de akkor a vihar kellős közepén sokkal nehezebb hideg fejjel döntéseket hozni. Ezt mindannyian tudjuk. Én is mindig ragaszkodom ahhoz, hogy döntéseket hozzunk minél hamarabb, ugyanakkor ahhoz is ragaszkodom, hogy tudományos alapon, bizonyítékok alapján Eh, járjunk el. Néha azonban kockázatos döntéseket kell hozni, ezen információk eh, hiányában is, és fontos, hogy ezeket, akik, azokat az embereket, akik ezeket a nehéz döntéseket meghozzák, utólag ne ítéljük, eh, el ne ítéljük meg alaptalanul. Hiszen a válságkezelésben gyakran a gyors reagálás fontosabb, mint az, hogy a tökéletes választ találjuk meg. Európában van egy működő rendszer, amely a gyors kommunikációt segíti elő. A gyors kommunikációhoz a szubszidiaritási elvre van szükség, a lehető legalacsonyabb szinten a problémához legközelebb állók kommunikációra van szükség, hiszen minél magasabb szinten kommunikálunk, mindig torzulhat az információ, illetve késedelmet eh, szenvedhet a kommunikáció. Amikor élet-halál kérdés, kérdésekről beszélünk, a gyors reagálásnál fontosabb nincs is. Ahogy meg bejönnek az információk, azonnal kiküldjük őket, és meg kell, hogy mondjam, hogy ami a tájékoztatást illeti az Európai Bizottság, a koordinált és gyors felépés és kommunikáció eh, feltétlen híve. A korábbi hasonló válság esetekben, közegészségügyi válság esetekben eh, is így jártunk el és már akkor is beláttuk, hogy a WHO-t, illetve a regionális partnereket is be kell vonni ebbe a folyamatba. A WHO-val egyébként épp a minap egyeztettem, annak érdekében, hogy koordinált legyen a fellépésünk. Még a, mielőtt a közvéleményt tájékoztatnánk, azelőtt kell egyeztetnünk. Alaposan kivizsgáljuk a történteket, mi okozta a járványt, mi történt pontosan, de amint megbizonyosodtunk arról, hogy a járványt megállítottuk, arra fogunk koncentrálni, hogy mit, hogyan reagáltunk a válságra, mit lehetne javítani a kommunikáción, a tájékoztatáson. Megpróbáljuk majd levonni a megfelelő tanulságokat a válságból, és ennek alapján majd végig gondoljuk, hogy milyen új európai koordinációs eszközökre lehet szükség. Talán ez is válasz lehet. Ehhez azonban időre van szükség, és természetesen a parlamentet, az önök parlamentjét és a tagállamokat is bevonjuk majd ebbe a gondolkodási folyamatba. Ma délutáni Agri tanácsülésen is felvetem majd ezt a kérdést, és biztos vagyok benne, hogy Csolos biztos úr mindent megtesz annak érdekében, hogy kidolgozza annak a módszerét, hogy az érintett eh, gazdákat kártalanítsuk. Köszönöm, elnök úr, én szerettem volna elmondani. Bueno, queda sustanciado este punto. Pasamos al siguiente. Köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát, és következik a következő napi rendi pontunk, ajánlás második olvasatra. A nehéz tehergépjárművekre kivetett díjak.